Annalisa Dotz, Vicky Ford, Afzal Khan, Andrew Lever képviselőket a Nemzeti Parlamentbe, ezért az Európai Parlament 2017. június 9-től fogva üresnek tekinti az ő parlamenti helyüket. Ezt a szabályok értelmében tesszük. A portugál hatóságok